David Tisztelt David Sassoli, kedves Sárl, kedves Ursula és kedves kollégák! Először is szeretnék fejet hajtani az egészségügyi dolgozók, szakemberek előtt, akik nagyon fáradtak a több hetes küzdelemtől, amelyet a COVID-19 ellen folytatnak, és még messze a, ennek a vége. Demokráciánk ereje, illetve a kapacitása, hogy a nehéz döntéseket meg tudja hozni, amelyek állampolgárok életének millióit eh, fordítják eh, a, tetejér, feje tetejére, nagyon fontos. Megtapasztaltuk a hétköznapi segítségnyújtást, a bőkezűséget, mindannyian meghatározzuk az életmódunkat, a jövőnket azzal, ahogyan cselekszünk. Meg kell teremteni a jövő világát úgy, hogy a mostani válságból következtetéseket vonunk le. Nagyon nagy a felelősségünk ebből az egészségügyi válságból, minden következtetést le kell vonnunk és tanulnunk kell belőle. Nem lesz ugyanis esélyünk arra, hogy egy másik válsággal jobban bánjunk, hogyha ezt nem tesszük meg. Hogyha a tagállamok nem értenek egyet, ha nem lépnek fel együtt, akkor az állampolgárok keserűen fogják ezt nézni. Az egoizmusunk ugyanis csökkenti az erőnket. Hogyha a vírussal szemben ugye maszkot kell viselnünk, akkor figyeljünk arra is oda, hogy a hibáinkat be tudjuk ismerni. Meg kell védenünk az egészségügyi rendszerünket, meg kell védenünk, ellenállóbbá kell tennünk azt. A vonatok, a helikopterek a határokon át haladtak, és a betegeket máshova tudták szállítani. Ezt a fajta Európát szeretnénk látni, azt az Európát, amely a betegségre megtalálja a gyógymódot, és ezt meg is osztja eh, mindenkivel létre kell hozni egy egészségügyi európai mechanizmust, amely Európát sokkal felkészültebbé és szuverénebbé teszi. Egy jövőbeni válsággal szemben Európának képesnek kell lennie függetlenül, önállóan kezelni azt, és ezért kívánjuk létrehozni az európai egészségügyi mechanizmust. Ez az első szempont. A második a gazdaság. Mindannyian ugyanazt a kifejezést használtuk, kerüljön bármibe, meg kell védeni. Hát akkor most cselekedjünk. És ne hagyjuk, hogy mindenki egyedül maradjon, hanem segítsünk az összes tagállamnak, függetlenül attól, hogy az eurózónába tartozik vagy sem. Nem magányos küzdelem legyen ez, hanem szolidáris küzdelem legyen indítsunk be egy masszív, nagy lendületű helyreállítási tervet, legyen ebben a Green Deal, a digitális szektor is érintve, és meglegyen az ambíció, amely ahhoz szükséges, hogy egy ilyen stratégiát meg tudjunk valósítani. Erre van szükség a befektetésekre, a munkahelyek megteremtésére, a vállalkozások megsegítésére, a jövő ágazatai megteremtésére. Kemény tesztet kapott most a belső piac, meg kell erősítenünk tehát ezt az egységes piacot. A harmadik dolog, az autoriter rendszerek nem tudják jobban kezelni a helyzetet, mint a mi demokratikus, szabadságokon alapuló rendszerünk, ahol a tisztelet valósul meg. A félelem, az, a bezárkózás nem megoldás, megmérgezi a helyzetet. A demokratikus értékek, a szabadságjogok soha nem kérdőjeleződhetnek meg, és ezt az egész világnak meg kell értenie, meg kell hallania, és Orbán Viktor is ide tartozik. A demokráciákat meg kell védeni, a jogállamiságot helyre kell állítani minden lehetséges eszközzel. És ebben a témában felmerül egy kérdés, mi lesz, milyen lesz Európa a válság után? Vajon egy mamut, vagy pedig egy olyan mozgékony egység, amely mindig ott segít, ahol arra szükség van. Mindegy, hogy a román, az olasz, a svéd vagy a lengyel állampolgárokról van szó. Nem individualistán lépünk fel, hanem a segítség azt annak arányában jelentkezik, hogy mennyire vagyunk képesek egymással dolgozni, és mennyire állunk erre készen. Az Európa jövőjéről szóló konferencia most még aktuálisabb, mint eddig volt. Most akkor bátran fogjunk hozzá ahhoz, hogy rendet tegyünk Európa házatáján, legyen ez még közösségibb Európa, még demokratikusabb Európa. Ne vívjunk még további háborúkat. Küzdjünk a saját kétarcúságunk a saját hibáink ellen, a saját előítéleteink ellen, és újítsuk meg ezt a világot, pozitív dolgokat vonjunk le ebből a válságból, és ezekre építsünk. Köszönöm szépen, megköszönöm Csolos elnök úrnak, és Kánkomenózi képviselőnek adom át a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm von der Leyen elnök asszony, és eh, Michel elnök úrnak is köszönöm, hogy itt van, és remélem, hogy ez az utolsó ülés, amikor a kollégák nem tudnak itt lenni velünk Brüsszelben. Ugye nagyon fontos eh, ez, azt kérjük, hogy a regionális és nemzeti parlamentek képviselői dolgozzanak, ezek a parlamentek működjenek, akkor ennek a parlamentnek is működnie kellene. Én eh, Észak-Nyugat-Olaszországból, Liguriából származom, Lombardia is közel van hozzánk, és mindenki aki innen származik, ismer olyan rokonokat, barátokat, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, akik gyászolják elhunyt családtagjaikat, barátaikat. Vannak, akik nem tudják, vagy nem értették még meg azt, hogy mennyire frusztráló ez a helyzet, hogy milyen nehéz az, hogyha valakinek egyedül kell szembeszállni egy ilyen vészhelyzettel, vagy a karanténnal, esetleg azért, mert teljesen egyedül küzd a rokonai nélkül egy kórházban. Lehet, hogy ezek a rokonok nem tudnak elmenni egy családtag temetésére például, de nem csak családi magánéleti dráma ez, hanem gazdasági dráma is. A dolgozók, a vállalkozások nehéz helyzetben vannak, azok a dolgozók, akik szeretnének visszamenni dolgozni, nem tudnak. Szükség lesz arra, hogy megfelelő eljárásokat dolgozzunk ki, standard, homogén eljárásokat, hogy a termelő termelés beindulhasson, a dolgozók biztonságát garantálni tudjuk, hogy mindenki mielőbb vissza tudjon állni 100%-ban a munkába ugye akkor is, hogyha ebből a helyzetből sikerül kilépnünk, legalább részben, ez is egy szabályrendszernek lehet majd csak köszönhető, amely európai szinten valósul meg, és nem térhetünk el ettől. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki megvizsgálja a lelkismeretét, hogy milyen ez a szabályrendszer. Ez a szabályrendszer tette Európát azzá a kontinensé, ami sajnos a legalacsonyabb növekedés valósult meg itt, és ugye lehet egy kereskedelmi válság, lehet egy spekulációs válság, bármilyen más válság, amely nagyon extrém hatásokkal járt volna Európára, ugyanígy, mint ez a mostani válság tehát azt a hibát nem szabad elkövetnünk, hogy ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk, amelyek eddig ö, ilyen rossz eredménnyel jártak. Milyen Európáról beszélünk? Eddig Európa a delokalizációt támogatta, és már felismertük, most megtapasztaltuk, hogy bizonyos dolgokat nem tudtunk előállítani itt az EU-n belül. A francia elnökkel és másokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy az autonómiánkat vissza kell szerezni a termelésben, de ez nem csak az egészségügyre vonatkozik, hanem a mezőgazdaságra és másútt is, nagyon sok más szektorra is. Aztán a kutatás. Az Európai Kutatási Tanács elnöke nem régiben elmondta, hogy nagyon nehéz ezen a területen európai szinten dolgozni. Ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy európai prospektívát kell adni mindennek, és szerintem itt mindig csak arról van szó, hogy az Európai Bizottságot próbáljuk megvédeni ezekkel a kommunikációkkal. Az Európai Bizottság a saját közleményeinek az áldozata, úgy látja az állampolgárokat, ahogy, úgy hozza létre a költségvetést, ahogy, hát persze működhetünk ezzel, de nagyon kevés az erőforrás. Az, állampolgárok, az államok persze szabadok, hogy a saját politikájukat folytassák, működnek bizonyos szabályok, amelyek nem jó eredményeket hoznak, az LKB nem úgy működik, mint a Federal Reserve Amerikában, és ezeknek mind-mind megvannak a negatív következményei, a tanács dolgozik, ahogy az olasz elnök is elmondta, hogy milyen nehézségek voltak, hogy nem volt szolidaritás, hogy a stabilitási mechanizmust ki kell most iktatni, nagyon-nagyon nehéz helyzetben van Olaszország, de én biztos vagyok abban, hogy Olaszország ki tud lábalni ebből a válságból, abban viszont nem vagyok biztos, hogy Európa ki tud ebből lépni. Az egyes tagállamok egyedül esetleg, de egész Európa nem. Filip Lamberts következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Polgártársaim, az Európai Parlament brüsszeli terméből ö, szólok önökhöz, amely Európa demokráciájának a szíve, de most nagyon lassan dobog a válság, a járvány miatt nagyon súlyos helyzetben vagyunk, és a gondolataink természetesen a vírus több tízezer áldozatánál és családtagjainál járnak. Nagyon nehéz a gyász, a karantén miatt nagyon nehezek a körülmények. El kell ismernünk mindenkinek a munkáját, aki a gyógyítással foglalkozik, aki a saját életét kockáztatja azért, hogy másokat segítsen, gyógyítson, az áldozatokkal foglalkozzon mindenkinek hálával tartozunk, aki bátran segíti azt, hogy a társadalom egész egyszerűen működni tudjon. 1945 óta a legnagyobb válságot éljük, és a koronavírus most megmutatja, hogy milyen gyenge pontjai vannak a társadalmunknak, a politikáinknak. Minden gyenge pontra fény derül, amelyet eddig nem akartunk meglátni. Most vannak, akik felfedezik, hogy a pénzügyi szigor életek elvesztéséhez vezet, miközben az egészségügyi segítséggel több ezer embert lehet megmenteni a profit hajhászás a társadalmat nagyon kiszolgáltatottá teszi, a társadalmi egyenlőtlenségek nőnek. Több millió európai gyakorlatilag a kényszer, munkanélküliségbe és szegénységbe került, sokuk még az élelmet sem tudja megvásárolni, és Eközben az adományt nyújtó élelmiszerbankok bezárnak, mert nincs elég forrásuk. A statisztikusok a szegénységi kockázati határt meghúzták, hát nagyon sokan ez alá kerültek. Az oktatáshoz való hozzáférés, a minőségi munkahelyhez való hozzáférés, a szociális védelem hiánya most még erősebben megmutatja azt, hogy itt Európában mennyien eh, szenvednek, mennyien vannak kiszolgáltatott helyzetben, és ezt eh, e felett nem lehet szemet hunyni. Itt a válság közepén én komolyan aggódom eh, amiatt, hogy mi lesz a társadalmakban az első, a legkiszolgáltatottabbak fogják a leginkább megfizetni, a legkeményebben megfizetni ezeket az intézkedéseket, ezt a válságot. Azok, akik akár hajléktalanok, vagy akik nagyon picike lakásokban kell, hogy átvészeljék ezt, vagy a, menekült, a menekültek, a menedékkérők, akik embertelen körülmények között vannak bezárva, vagy azok a lakosok, akik ugye az éghajlatváltozás vagy a háborúk elől menekülnek ide Európába, és őket érinti a legjobban ez a válság. Tíz évvel ezelőtt a pénzügyi válság után láttuk, hogy a társadalmon belül az egyenlőtlenségek megerősödtek, hát most ez robbanásig fog hatni, és ez az első komoly kockázat. A másik kockázat az az, hogy ez az egészségügyi válság megrendíti a demokráciát, mint például Lengyelországban, vagy gyakorlatilag felfüggesztenek mindent, mint Magyarországon. Az igazságszolgáltatás, a független média, nem működik, és egyfajta autoriter áram jön létre, amely megfigyeli az állampolgárait és ellenőrzi az állampolgárait. Vannak olyan kezdeményezések, amelyek késseiek, elégtelenek, és azt célozzák, hogy a természettel harmóniában éljen az ember. Hát ez nagyon nehéz, az erőforrások kifogynak, a természetvédelme nem valósul meg, és ezt a vírus sem állítja meg. Ezt a dinamikát még rosszabbá teszi, még, fe, még inkább felgyorsítja ez a helyzet, mint maga a, a, a válság. És még egy kockázat, amely fatális a demokráciákra nézve, az, hogyha az európai projekt nem lép minden tagállam, illetve több tagállam is mindenféle korlátozást vezetett be, és ez akár halálos következményekkel is járhatott. Ma az elutasítás, hogy kollektív stratégiát alkalmazzunk, súlyos a közös fellépést kellene megvalósítani, hogy a gazdaságainkat megvédjük. Mi, nekünk az a meggyőződésünk, hogy az Európai Uniónak kollektíven megvannak az eszközei arra, hogy a gazdaságunkat újraépítsük. De ennek az a feltétele, hogy kollektíven lépjünk fel együtt, és ez azt jelenti, hogy együtt kell ezt megvalósítanunk, a kölcsönt felvennünk és végrehajtanunk, hogyha a tagállamok egyedül küzdenek az eredménytelen, és Opke Hustra, holland pénzügyminiszternek szólok, nagyon sokan vannak, akik mögött, emögött bújnak el. Szeretném elmondani, hogy mint Németország, Finnország, Ausztria, és így tovább, akiket ugye józan államoknak neveztek, ők voltak az első kedvezményezettjei az európai építkezésnek. És hol van itt a szolidaritás? Az európai szolidaritás az ára az egységes piac létének, az euró létének, és botrányos, például holland politikusoktól költségvetési fegyelemmel kapcsolatos leckéket hallgatni, miközben ők évtizedeken át megfosztották más tagállamokat az olyan bevételektől, amelyekre ezek jogosultak lettek volna. Tehát elég sötét képet festek, kedves állampolgárok, de ismernek önök engem, ismerik a zöldeket, és ö, tudják, hogy mi nem azok vagyunk, akik a viharban ö, hátratett kézzel üldögélnek, hanem mi cselekszünk. Ez a válság ugyanis új horizontot is nyithat, lehetőségeket is biztosíthat. Akár váratlan lehetőségeket is. Az első, a foglalkozások hierarchiája, ugye a nemzetközi cégek tulajdonosai, a spekulátorok és így tovább, azok, akik nem eh, érdemlik meg igazán, vagy a futballsztárok nem igazán érdemlik meg a eh, hatalmas fizetéseket, mert most rájövünk, hogy mennyire életbevágó az egészségügyi dolgozók, az agrár dolgozók munkája, akik lehetővé teszik, hogy mi tudjunk valamit enni, hogy meggyógyuljunk, azok, akik a szemetet összeszedik, és ő rájuk gondolunk leginkább, ők teszik lehetővé az életünket. A járvány ból kiderült, hogy nem a pénzpiacok működtetnek mindent. A közérdek védelme a legfontosabb, az élet védelme a legfontosabb, ezt megtanultuk már az előző válságból. A demokratikus intézmények és közintézmények, közszolgáltatások védelme a legfontosabb. Volt egy olyan mítosz, hogy az ember a természet ura, pedig mi a természet részei vagyunk, és az életünk is a természettől függ. A jó kertész tudja, ismeri a működés szabályait, és ezeket tiszteletben kell, hogy tartsa. Aztán mindig a több akarás, messzebb menjünk, még többet, még többet, ez a mítosz is valószínűleg a válság áldozatául esik. Fel kell, hogy ismerjük, hogy ez nem működik, rájövünk, hogy a modellizáció nem mindig a legmegfelelőbb, és ugye ha csak a hatékonyságot csak a profittal mérjük, ez mindig az ellenálló képességünk kárára fog történni, nem fogunk tudni a sokokkal szemben ellenállóak lenni és fellépni a homo economicus, ez egy embertelenné tevő perverzió, ennek is meg kell szűnnie ennek a materialista perverziónak. Most felfedezzük, hogy az élet persze létezik a materialista szempontból is, de a gondolatok, a kapcsolatok, amelyeken keresztül másokkal kapcsolatban vagyunk, a világgal kapcsolatban vagyunk, szintén nagyon fontosak. Hölgyeim és uraim, egyfajta brutális ébresztő ez a válság az emberiség számára. Meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, hogy a társadalmaink jövőjét meghatározzuk, átalakítsuk. Nem járhatunk el felett, felelőtlenül, és nem azt mondva, hogy ó, hát újra kell indítani a gépezetet, és minden legyen ugyanolyan, mint a vírus előtt. Nem. És túl leegyszerűsítő megoldás megoldásokat sem lehet alkalmazni. Hogyha ez a válság megmutatta a társadalmak kiszolgáltatottságát, és azt, hogy a globalizáció milyen hatásokkal jár, attól még a bezárkózás nem megoldás. Tehát a két szélsőség között kell új egyensúlyt teremtenünk, és a saját területeink, térségeink gazdagságára építenünk újra kell gondolni azt, ahogy a társadalmaink működnek, és arra figyelni, hogy az élet, hogy méltó élet lehessen mindenki számára. A profit helyett erre kell figyelni, és ez intelligenciát, kollektív kreativitást igényel. Most itt a válságban nekünk kell ezt a mozgósítást megvalósítani, nagyon sokan vannak, akik másképpen szeretnének élni, termelni, közlekedni, kapcsolatokat tartani és mi készen állunk arra, hogy velük együtt munkához lássunk. És itt az európai intézmények szívéből azzal fejezem be a beszédemet, szólok itt a tanács és más intézmények elnökeihez is, hogy elmondom, hogy a jövő héten újra találkozunk, és az Európai Unió létének értelme forog most itt kockán ebben a válságban. Ha nem tudunk szolidárisan fellépni egy ekkora kihívással szemben, akkor mi az értelme az Európai Unió létének? Számunkra világos, hogy a nemzeti egoizmus az csak katasztrófához vezet, és csak együtt tudjuk megtalálni a jövőhöz vezető utat. Köszönöm szépen, megköszönöm Lambert elnök úrnak. és most pedig Fito elnök urat kapcsoljuk. Tessék! Grazie. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Szeszóli úr. Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, és én is remélem azt, hogy minél hamarabb vissza lehet majd térni az Európai Parlament plenáris üléstermébe. Én is azzal szeretném kezdeni olaszként, hogy ebben a kontextusban gondoljunk közösen azokra az áldozatokra, több tízezer áldozatra, akik a helyzet drámai voltára is rámutatnak. Én is szeretném azt aláírni, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be az egészségügyi dolgozók, az orvosok, a rendvédelmi szervek dolgozói, akik ezzel a drámai járványjal felveszik a harcot. Ugyanakkor ebben a mostani helyzetben elengedhetetlen az is, hogy gondolkodjunk el világosan azon, hogy mi is történt velünk. Nagyon világosan ki kell mondanunk azt, hogy Európa egyáltalán nem volt felkészülve erre a helyzetre, és nem volt képes koordinálni ugyanhogyan arra szükség lett volna. De ennél talán súlyosabb az, hogy voltak olyan államok, olyan tagállamok, akik nagyon egoista módon jártak el, a szolidaritás, amelyről egyébként nagyon sok idő, nagyon sok szó esett, egyáltalán nem valósult meg azon országokkal szemben, amelyek re úgy gondoltak, hogy esetleg csak őket fogja érinteni ez a mostani válság. Ez egy olyan helyzet, amelyen el kell majd gondolkodnunk, azért is, mert a következő hetek, hónapok során is le kell vonnunk majd a tanulságokat mindebből. Tehát erőteljes gondolatokra van szükség, és minél gyorsabban kell gazdasági értelemben is lépnie Európának, hogy ez a tragédia ne csak gazdasági, ne csak egészségügyi tragédia legyen, hanem a gazdasági problémáktól is megvédjük az európai állampolgárokat. Itt és most azért fontos néhány dolgot leszögezni. Az első az, hogy nehogy továbbra is úgy gondolkozunk, mint a járvány előtt Márpedig sajnos ez történik, állandóan halogatunk, és vannak olyan viselkedés formák is, amelyek például a mai állásfoglalásra is vonatkoznak, amelyről szavazni fogunk. Fontos lenne az, hogy a politikai különbségeket hagyjuk végre magunk mögött, és a hetes cikk eljárás a, kor, a lengyel és a magyar kormányjal szemben elképesztő és egyáltalán nem illik a mostani válsághelyzethez. Ebben a kontextusban lenne fontos az is, hogy erőfeszítéseinket a gazdaságra összpontosítsuk, és ezek világosan jelenjenek meg konkrétan és hatékonyan a vállalkozások és a munkavállalók megsegítésére. Olyan szektorokra gondolok, mint a turizmus, a közlekedés, a gyártós, gyártás és a mezőgazdaság, ezek drámai helyzetben vannak, kulcsfontosságú intézkedésekre van szükség, és európai szinten a SUR programon keresztül, vagy az európai beruházási bankon keresztül már megmutatkoznak, de még csak nagyon csírájukban, úgyhogy itt egy sokkal átfogóbb megoldásra van szükség az európai költségvetés átcsoportosítására. Olyan, mintha még most is csak az elmúlt hónapok gondolatmenetét követnénk, hogyha nem változtatjuk meg alapjaiban a költségvetést, akkor továbbra is ugyanarról beszélünk, és gyakorlatilag elbeszélünk egymás mellett. A Green Deal ebben a kontextusban azt hiszem, hogy mindenképpen meg kell változzon, és ugyanakkor szükséges az is, hogy világos, hatékony válaszokat adjunk innovatív eszközökön keresztül, amelyek az igazán szolidáris Európát fogják majd bizonyítani. Szerintem ezt várják tőlünk az európai állampolgárok, és ez lesz az a féle hozzájárulás, amelyet a konzervatív frakció képviselni fog a vitában. Köszönöm szépen Fito úr, Obri elnöké az a szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák! az Európai Egyesült Baloldal nevében először is én is csatlakozni szeretnék a részvétnyilvánításhoz és a köszönetnyilvánításokhoz azok szemben, akik első vonalban küzdenek a járvány ellen, szociális és a az egészségügy területén is, és egészségügy területén is. Kollektív segítségre van szükség, mindenféle hátsó gondolat nélkül. Nagyon fontos lenne az egészségügy összehangolása annak érdekében, hogy megvédjük, meg, megvédjük magunkat. De ugyanakkor semmi sem fog megvalósítani egészen addig, amíg a mi intézményünk gyakorlatilag lebénulva azt nézi, hogy mit tesznek az európai kormányok. Tovább kell mennünk ennél. Először is nagyon világosan kell látnunk azt, hogy mi okozta ezt a fiaskót, és az az állásfoglalási tervezet, amelyet ma, amelyről ma szavazni fogunk. Egyetlen egy szó sem szerepel ebben arról, hogy a közös egészségügyi koordináció szükséges lett volna. Franciaországban a megszorító intézkedések az egészségügyet súlyosan érintették, és egész Európában így volt ez. A megszorító intézkedésekre kellene gondolnunk, és itt az Európai Parlamentben nem szabad, hogy becsukjuk a szemünket, mert hogyha 2011 és 2018 között 63-szor az Európai Bizottság azt kérte, hogy a tagállamok csökkentsék az egészségügyi kiadásaikat, az ide vezetett, ahol most állunk. Ez a helyzet az egészségügyben, a kórházoknál, és ezeket a politikai következményeket meg kell fontolni, és nagyon világosan ki kell mondanunk azt, hogy a megszorító intézkedéseknek hátat kell fordítanunk, és az olyan mechanizmusokat, mint az európai stabilitási mechanizmus magunk mögött kell hagyjuk. Olaszország nem tudja azt, hogy most elfogadja-e vagy sem ezt a mérgezett ajándékot az Uniótól. Szerintem szégyenkeznünk kell amiatt, hogy semmit sem szólunk az olaszokra rákényszerítendő ö, dillel kapcsolatban. Ez olyan, mintha egy tabu lenne, és nem is beszélünk róla. Az államháztartási hiányokra gondolok. Ezeket a liberálisok mindig demokrész kardjaként az európai államokra és az állampolgárokra mm, fenyegető veszélyként mutatják be mindenki azt mondja, hogy a válság nagyon sokba kerül, majd többet kell dolgoznunk, és újabb és újabb megszorító intézkedésekre van szükség. Azt kell, hogy mondjam, hogy undorít ez a szokásos litánia, nem is akarom végighallgatni, és inkább arra kellene gondolni, hogy kik azok a szegények, akik megszenvedik ezt a válságot. Tehát ma nem szabad, hogy újabb erőfeszítéseket kérjünk az emberektől. Ne gondoljuk azt, hogy az államadósági spirálok és a megszorító intézkedések az egyetlen lehetőség arra, hogy a következő évtizedekben túl tudjunk élni. Ebből a logikából ki kell szabadulnunk, inkább Albert Camus-re szeretnék itt most utalni, aki azt mondta, hogy ki kellene szabadulnunk abból, hogy vajon az úgynevezett elkerülhetetlen dolgokat el lehetne valahogy mégiscsak kerülni. Ezért kellene a multinacionális cégek, a különböző adóparadicsomok pénzét felhasználni, és nem szabad, hogy újabb és újabb megszorító intézkedésekbe gondolkozzunk. Az Európai Központi Bank miért is ne finanszírozhatná közvetlenül ezeket a problémákat, és miért nem lehet átcsoportosítani a válság helyzet okozta eladósodást, mint ahogyan egyébként ez korábban a történelm során többször meg is volt, meg is történt. Ezeket a tabukat le kell döntenünk, csak így tudunk a klímaváltozással és a jelenlegi válsághelyzettel is megküzdeni de úgy tűnik, mintha önök ezeket nem akarnák látni, ezt kellett volna pedig védenie egy erőteljes parlamentnek, és erről kellene konkrétan beszélnünk, mint hogyha a vita nem is a lényegről szólna, mint hogyha csak látnánk a válságot, de nem tennénk semmit, legyünk elég bátrak ahhoz, hogy ezeket a tabukat ledöntsük. Köszönöm szépen. Gyöngyösi kollega következik. Uh, Először is szeretnék köszönetet mondani uh, von der Leyen asszonynak, illetve Michel úrnak, hogy itt vannak, és köszönöm uh, mindenkinek, hogy itt lehetünk. A válság idején láthatjuk azt, hogy az intézményeink mennyire nehézkesen e, működnek. Minden ketten beszéltek az Európai Unió jövőjéről, és arról, hogy ez attól függ, hogyan bánunk ezzel a válsággal. Sajnálatos módon az Európai Uniónak nem igazán jó az eddigi eredménye a válságkezelésben. Sajnálatos módon, módon a 2008-as pénzügyi válság még mindig érezteti a hatását, és az Európai Unió igazából még e, még rosszabbat tett, eléggé romboló eh, a hatás, főként az eurózóna szélén. A migráció kérdését sem tudták kezelni, a migráció idején a válságkezelés katasztrofális volt, és ennek is még mindig érezhető a hatása. Csak azt remélhetjük, hogy a koronavírus kezelése különböző lesz. Michel úr ön utalt arra, hogy az állampolgárok nyomást gyakorolnak az intézményekre, hogy reformáljuk meg. Valóban valóban meg kell reformálni az intézményeket, mert hogyha nincsenek reformok, akkor az európai állampolgárok elfordulnak az EU-tól, és egyszerűbb, egyértelműbb és hatékonyabb megoldások irányába fordulnak. Hogyha az EU nem tud alkalmazkodni, akkor ellenfelei gyorsan rájönnek majd erre, rámutatnak a problémákra és kihasználják ezeket a koronavírus utáni időszakot az együttműködésre, a szolidásra kell építeni, ezt többször is hallhattuk ma, de a szubszidatásra is. Ebbe benne van az is, hogy helyi szinten kell kezelni a dolgokat a lehető leginkább, és meg kell vizsgálni azt, hogy mely helyeken tudnak a nemzetállamok jobban fellépni és hatékonyabban, és milyen fajta kihívásokhoz kellenek szélesebb körű együttműködések, amelyeket regionális, kontinentális vagy globális módon lehet megoldani. Tehát nagyon fontos, hogy ez mennyi forma, és fel kell most már tényleg készülnünk a jövőre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gyöngyösi úrnak. Delange asszony következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor legutóbb beszéltem itt, akkor a válság igazi hőseiről beszéltem, mint a nővéremről, aki ortopéd asszisztens, de jelentkezett most a Mászeti Kórházba a korona részlegre önkéntesnek, és saját szemével látja azt, hogy mennyire szörnyű ez a vírus. Az emberek egyedül halnak meg, a doktorok és nővérek, akik hozzá vannak szokva mindenhez, teljesen egyedül vannak, magukra vannak hagyva. Úgy tűnik, hogy egy dologra van szükség, az az, hogy ne legyen egy vita az egységes piacról, ne értsenek félre, persze, hogy ez a lényege a gazdaság beintásának az egységes piac, ugyanúgy, mint a nagy befektetések, amiket az Európai Bizottság is javasolt, vagy az, hogy a költségvetésünk legyen a szadatás eszköze, de amire igazán szüksége van a nővéremnek, az például a maszk, a védőfelszerelés és egy olyan Európára van szüksége, amely mutatja azt, hogy képes ezt felmutatni, és nem szabad, hogy ugyan ilyen függő helyzetben legyünk még egyszer, azért, mert nincsen itt megfelelő védőfelszerelés gyártás. Amire szüksége van a nővéremnek az az, hogy lássa a szodajtást. Például én itt azokra a betegekre gondolok, akiket átvittek az intenzív osztályon Olaszországból Németországba. Nem kell arról beszélni, hogy Olaszország több segítséget kap Oroszországtól, mint az EU-tól. Ez nem igaz, erről beszélnünk kell. A nővéremnek arra van szüksége, hogy Európa tanuljon hibáiból. Voltak hibák, például a koronavírus elleni intézkedések bevezetésekor az egyik ország ezt tette, de a szomszédos ország totál mást tett, és a tanács ismételten ugyanazt a hibát ejtette. A bizottság szeretett volna egységességet, viszont a tagállamok ezt leállították. Én azt mondom, hogy a bizottság szempontjából jó az, hogy vannak iránymutatásaik. Úgy gondolom, hogy erősnek kell lennie a bizottságnak, és meg kell mutatnia azt mindenkinek, hogy Európa képes hibáiból tanulni, és valami jobbat felmutatni. Köszönöm szépen De Lange kollégának, Benefej úr, másfél perc. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy különböző intézkedések születtek a koronavírus elleni harcban, de tovább kell növelnünk az ambícióinkat, és érezhetővé kell tenni Európa részvételét ebben az emberek számára, főként a nők, az idősek, a fogyatékkal élők és a kiszolgáltatott társadalmi csoportok érdekében. Nagyon fontos lenne ilyen értelemben a megfelelő alapokat mozgósítani és átcsoportosítani a költségvetést. Nagyjából 7,5%-os GDP ja arányos csökkenésre lehet számítani, ezért az Európai Beruházási Bank vagy a sor intézkedésre van itt most szükség. A prioritás ugyanakkor egy nagy lélegzetvételű gazdasági tervet igényel. 410 milliárd euróról van szó, egy belső hitelről, amely mindenféle kondicionalitástól mentes, de ez nem elégséges, ezért örülök annak is, hogy az Európai Parlament ma egy olyan állásfoglalást fogalmazott meg, ami a recovery bondra vonatkozik. Ez egyfajta újjáépítési kötvény lesz in uniós szinten. Ezt az európai csúcs a következő április 23-ai találkozóján nem ignorálhatja, hanem a következő generációk értekében egy uniós gazdasági és szociális modellt kell megvalósítanunk. Ma von der Leyen asszony Altiero Spinelliről beszélt, és más európai alapító atyák ról. Ezt nem csak őnek mondom, hanem másoknak is, hogy meg is kell tudnunk felelni ezeknek a magas mércéknek. Nem szabad elveszítenünk az emberek bizalmát. A többség azt kéri tőlünk, hogy végre a kihívásnak megfelelően járjunk el, és szerintem igazuk van, ne vesztegessük az időt. Köszönöm szépen. Szezsörnél kolléga következik. Merci, monsieur le président, chers collègues. Köszönöm szépen, Elnök úr, kedves kollégák, én remélem, hogy ez a szöveg, amelyről most szavazunk, a legfontosabb az egész ciklusban. Miért? Azért, mert ez az európai nép, az európai emberekből származik. Sikerült az európai közérdeket megtalálnunk ebben a szövegben sem latin, sem keleti, sem nyugati, sem északi szövegről nincs szó. Senki, még csak egy-egy politikai család sem mondhatja magáénak ez. A Bergamo, madridi, mulúzi gyógyítók érdekét képviseli, az ő érdekükben kérjük az európai egészségügyi stratégiát. A buszsofőrök, a pénztárosok, érdekében kérjük azt, hogy tudjunk előállítani maszkokat, védőeszközöket, a kis és középvállalkozások érdekében kérünk több pénzt az LKB-tól, az Európai Befektetési Banktól, ezért védjük a jogállamiságot minden állampolgárság érdekében, állampolgár érdekében, ezért védjük a jogállamot Magyarországon, mindegy, hogy valaki olasz, szlovák, holland, és mondjuk három vagy öt év múlva szeretne belépni a munkaerőpiacra. Ezért szeretnénk együtt befektetni, együtt fellépni, együtt törleszteni az adósságot a megosztás nélkül, és ezt kérik az állampolgárok is. Elnök úr, hát ez a terem ugye üres, de ez egy picit csalóka, ez a benyomás általában másképp van. Az emberek várakozásai töltik be ezt a termet. Több frakciót képviselünk szerte Európában. Minket európaiakat az európaiak választottak meg, és sikerült megállapodásra jutnunk. Itt van a kezemben ez a megállapodás, persze nem tudom előre megjósolni, és nem is kívánom megjósolni a szavazás eredményét, de most ugye az EU ennyire megosztottnak tűnik, a tanács, az európai közvéleménnyel szembe megy. A közvélemény ennek az állásfoglalásnak a főbb vonulataival ért egyet. Úgyhogy ez az üzenetem, elnök úr, és ez üzenetem a tanácsnak is. Tisztelt állam és kormányfők megállapodást keresnek, hát nem kell messzebb menni. Itt a megállapodás és ez az összes fontos szempontot tartalmazza, ambíciót, elvárást az állampolgárok részéről. Demokrácia, értékek, szolidaritás, hallgassák meg az európai állampolgárokat, hallgassák meg az európai képviselőket. Mi nem, vis, nem úgy viselkedtünk ennek az állásfoglalásnak a tárgyalásakor, mint frakcióelnökök, hanem szerényen a, mink, a általunk képviselt állampolgárokra gondoltunk, hát akkor most önökön a sor, önök is járjanak el szerényen az állampolgárok érdekeit észben tartva. Köszönöm szépen. A következő hozzászólunk, Mariani. President. Köszönöm szépen, elnök úr! Az egészségügyi válságban a felkészületlenség halálos és itt már nem csak a nacionalizmusról és a populizmusról van szó. Az Európai Unió megmutatta, hogy nem képes dönteni, és nincs felkészülve. A kézmosás nem elég. Akkor, hogyha az egészségügyi rendszereket keresztre feszítették, és a gazdaságok csődbe mentek a lakosság a koronavírussal szembenéz, hát csak a mítoszokhoz vagy a fantazmagóriákhoz fordulhat. A fantazmagória eltereli a figyelmet az álmok felé, és nagyon sok kemény ébredéshez vezet. Az európai doktrína sajnos megsérült. Franciaországban társadalombiztosítási költségvetést vezetnek be, ahol állandó csökkentések vannak, és 2020-ban 4,2 milliárd euróról van szó, ebből 1 milliárd fordul a kórházakra az Európai Unió segítsége a tagállamoknak nem kompenzál semmit, és nem segít az elmúlt évek költségvetési kárain. A különböző megközelítések a karanténhoz az Európai Bizottság be fog nyújtani egy tervet, egy egységes tervet, de ne azért, hogy a koronavírust koronavírussal leküzdje, hanem koronavírus leküzdje, hanem azért, hogy az egységet megmutassa. Németország lezárja a határait, a bizottság fellép a Schengeni szabad áramlás érdekében, és nem az emberi életek érdekében. Közben a munkaerőpiac összeomlik, a bizottságnak fel kell függesztenie az összes rendeletet és rendelkezést. Hát akkor milyen pénzügyi szerkezetet kell lebontani és újraépíteni minden válság esetén? Albániától Macedónián keresztül az Európai Unióig ugye folytatódik a bővítés, nagy a nyomás, hogy mindenki járuljon hozzá az európai költségvetéshez. Az emberek ezeket a fantazmagóriákat figyelik, és csalódnak. A kis és középvállalkozások emlékezni fognak, hogy ők nem fognak hozzáférni a saját régiók piacaihoz az európai szabályok miatt. Nem tudnak dolgozókat fölvenni, és a nemzeti vállalatokat támogatják a legkevésbé. Azok az országok, amelyek az európai szolidaritási mechanizmusból támogatást kaphatnának, mégsem tudják ezt megtenni, mert tudják, hogy nem a hatékonyság számít, hanem a brüsszeli adminisztráció. A migrációs áramlatokat nem tudják majd megállítani, ezek a válság miatt még erősebbek lesznek, és a külügyi szolgálat közben a líbiai török területeken teljesen hatékony, hatékonyság nélkül lép fel, és innen jönnek majd a holnap migránsai. Antigoné ugye elfogadta a halálos ítéletét, és nem engedelmeskedett a törvénynek. És azt mondta, számomra én számomra senki nem barát, aki nem tartja be a szavát. Hát az Európai Bizottságnak azt hiszem el kellene gondolkodnia azon, hogy hogyan cselekszik. Köszönöm szépen. Zambácki kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Eddig senki sem mondott semmit a kommunista Kínáról, amiatt, hogy hazugságot terjesztettek, csendben voltak, ugyanúgy, mint ahogy a szovjetek is hazudtak Csernobil ügyében, és ez több ezer áldozathoz vezetett Európában. Senki nem mondott a kommunista Kína felelősségéről. Másodszorban biztos ö, asszony, az Európai Bizottság is elkésett, és emiatt a tagállamoknak le kellett zárniuk a határaikat. Drága Charles, Charles Michel, szégyelned kellene magadat, és szerintem ez így is van, hogy pontosan ma mindennek közepette önök döntenek a mobilitási csomagról. Gondoljunk a százezer kamionsofőrre, Kelet-Európából, románokra, bolgárokra, akik megmentik a nyugat-európaiak eh, életét. Most már nem foglalkoznak az ő pihenő idejükről, arról, hogy eh, a teherautójukban kell aludniuk. Holnap pedig majd kirúgják őket. Ez az igazi álszentség, sőt ez több annál az európai konzervatívok nem fognak tétlenül ülni, nem értünk egyet ezzel a nyilatkozattal. Ma igazi gazdasági megoldásra van szükség, viszont ez a szöveg fantáziákról szól. Hogyha nem lépnek fel, és nem lépnek fel megfelelően, akkor ez a vírus egy másik Csernobil lesz. Köszönöm, mondja az elnök. Botinga, képviselő két perc. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak és Michel úrnak is a tanács nevében a munkáját. Mindig azt halljuk, hogy több piacra van szükség, de hát itt, itt a piac egyáltalán nem működött, ez látványos és itt most nem csak arról beszélek, hogy hiányzik a lélegeztetőgép vagy a maszk, a szájmaszk, de hiányoznak az orvosságok. Nagyon sok áldozatot meg lehetett volna menteni, de nem ez volt az első korona válság, volt már a SARS, a MERS, és a tudósok akkoriban már egészen közel álltak a gyógyszer megtalálásához, de mi történt? Elfogyott a pénz. Miért? Azért, mert... Itt az a probléma, hogy a multinacionális cégek úgy gondolták, hogy inkább másba kellene befektetni, például az arckrémekbe, vagy bármi olyanba, amiben nagyobb a profit. Most pedig cinikusan azt mondják, hogy a Big Pharma az, aki majd megoldja a helyzetet, és újabb és újabb szabadalmakat, exkluzivitást fognak kialkudni maguknak. Tudják, hogy az emberek félnek. Számomra világos az, hogy nem kell, hogy profit legyen ezen a járványon, és ezért kell pontosan az európai gyógyszerügyi jogszabályokat módosítani annak érdekében, hogy inkább az emberek egészségére koncentráljunk, és ne pedig a nagy cégek haszonjára. Úgy gondolom, hogy kényszerlicenciákra van szükség. Licenszekre van szükség, hogy a szabadalmakat ne támogassuk, hogy generikus gyógyszereket tudjunk előállítani, és ne legyenek olyan drágák ezek. Ez egyébként megvalósult már Dél-Afrikában, akkor, amikor a hívfertőzés elleni gyógyszereket nem voltak hajlandóak olcsóban adni a nagy farmacégek. Le kell törni az árakat, mert azt a kérdést kell feltennünk magunkat, hogy, azt magunknak, hogy a profit oldalán állunk, vagy az élet oldalán. Köszönöm szépen Botánga kollégának másfél percre. Köszönöm szépen, amikor legutoljára felszólaltam itt olaszul, akkor még nem tudtam azt, hogy nem sokára újra és újra olaszul kell beszélnem. Ma olaszul szólok, ezt azért teszem, mert szolidáris vagyok az Európai Unió ennek egy egyik legfontosabb országával, amelyet ma nagyon keményen érint a járvány, és úgy tűnik, hogy az Unió a szimbólumává vált ebből a szempontból. De Katalóniát is nagyon erőteljesen érinti a koronavírus, és ma ki kellene mondanunk azt, hogy szolidárisak vagyunk. Minden nyelven el kellene ezt mondanunk, azért, mert ez az egészségügyi, szociális és gazdasági válság az összes államot veszélyezteti, ezért ma az Európai Unió az egyetlen egyetlen társadalomként kellene felálljon és felszólaljon, és azért, eh, hogy a szolidaritást eh, tanúsítsuk, eh, Carlos Puigdemont és a többi katalán képviselő is szolidáris ebben, mm, szörnyű azt hallani, hogy milyen sok ember halt meg a járvány miatt Madridban, Lariohában és máshol is. Nagyon nagy eszközökre van szükség annak érdekében, hogy gazdasági és egészségügyi téren is fel tudjuk venni a harcot újjáépítési kötvényeket kellene megvalósítanunk, és ezt az uniós költségvetésből kellene megtámogatni. Ambiciózus célokra van szükség befektetésre, azért, hogy csökkenteni tudjuk azt az időt, ami a hatékony oltás kifejlesztéséhez szükséges. Ez pedig csak úgy lehet megtenni, hogyha erőteljesebb kutatásfejlesztést valósítunk meg nemzetközi szinten is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Muresán képviselő két percre. Köszönöm szépen, elnök úr az elmúlt két hónapok tapasztalata azt mutatta, hogy egy nemzet sem tudja megnyerni a csatát ezen vírussal szemben. Európai válaszra lesz szükség. Láthattuk, hogy a szolidaritás nyerhet az önzőség felett, és segíthetünk így az európaiaknak néhány. Héttel ezelőtt ugyanitt voltunk, és 37 milliárdot biztosítottunk a korona elleni harcra. Megkérdeztem akkor az Európai Bizottság elnökét, hogy fog-e még többet tenni, azt mondtam, többre van szükség. Azt mondtam, hogy minden 4 milliárd eurót, amit tartalékba tettünk 2020-ra, azt használjuk fel a koronavírus elleni harcra. Az Európai Bizottság pontosan ezt javasolta ma ezt. Azt javasolták, hogy több mint 3 milliót, milliárdot adnak a rászorulóknak, ezt jóvá kell hagynunk, gyorsan kell ezt jóvá hagynunk, ebből így jogszabály lesz, és így ez elérhet az érintettek számára, a kórházakhoz, a betegekhez, az orvosokhoz. De még ennél is többre van szükség, ez csak egy kezdet, és a jövőre is terveznünk kell Európának, segíteni kell a leginkább rászorulóknak, a kórházaknak. Láthatjuk azt, hogy a régiók, országok, állampolgárok nem tudják megmenteni az emberek életét, ránk tekintenek, nálunk keresik a megoldást, és azt kell mondanunk, hogy van tervünk legyen egy európai egészségügyi szolgálási alap, amely által segíthetnénk a kórházakat Európában. Egy 50 milliárdos alapot javasolnánk, amely javíthatná Európa szerte a kórházok helyzetét, és így bárki is bárhol érjen az Európai Unióban, jó egészségügyi ellátást kapjon. A kérdés persze az, van erre pénzünk? Persze, hogy van a pénzt ott kell felhasználnunk, ahol leginkább erre szükség van, és így meg kell mentenünk az emberek életét. Lesz is egy módosításunk az állásolásban ezzel kapcsolatban. Azt kérem a többi frakciótól, hogy támogassák ezt. Legyen ez a projekt, az Európai Parlament projektje, az Európai Parlamentre emlékezzenek úgy, hogy mi létrehoztuk 2020-ban az egészségügyi alapot, amelyen emberek életét sikerült megmentenünk. Köszönöm, mondja az elnök. Másfél percre Moranes Sánchez képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallanak? Köszönöm ezen válsághelyzettel kapcsolatban nem lehet minimális válaszokat adni, nem szabad, hogy ne legyünk eléggé bátrak, és a gazdasági dogmákhoz ragaszkodjunk. Ilyen kihívások előtt bátorságra van szükség, innovációra és szolidaritásra, és szociális, illetve gazdasági értelemben is mindenkire gondolnunk kell. Senkit sem szabad maga, magunk mögött hagynunk, mert a közös céljaink, a közös jövőnk forog most kockán. Nem elégséges az, amit teszünk Európának, közép és hosszú távon egy ambiciózus tervre van szükség, egy igazi új közös befektetési marsal tervre, úgy, ahogyan azt Sánchez elnök úr is javasolta. En alapokra van szükség, európai szolidáris újjáépítési kötvényekre, és nagyon erőteljes üzenetet kell küzdenünk, küldenünk az állampolgárok felé, egy közös úti tervről, amelyet mi is támogatunk ezen állásfoglaláson keresztül. Költségvetési uh, intézkedésekre van szükség az egészségügyben, épp úgy, mint uh, a gazdaságban uh, vagy a szociális szférában. Főként a legkiszolgáltatottabb rétegeket kell védenünk, pénzügyi eszközöket kell rendelkezésükre bocsátanunk úgy, ahogyan az a szerződésekben szerepel. Ugyanakkor a jogállamiság is alapfontosságú, a Green Deal eh, lényegét, eh, a digitális szektort, a turisztikát, eh, a mezőgazdaságot, a halászatot és a kulturális iparágakat meg kell védenünk, és ennek az Európai Parlamentnek rét kell vennie az újjáépítési terv kidolgozásában, sőt vezetnie kell azt. Ne haragudj. Köszönöm szépen, képviselő úr. Sanchez kolléga másfél perce volt. Másfél perce volt. Excuse me, I didn't... Elnézését kérem, nem adtam önnek szót. Másfél perce volt, és most már két percnél többet beszélt. A tisztelet kérdéséről van szó a többiekkel szemben, a, azokkal szemben, akik hallgatják ezt a közvetítést és meg kell hallgatnunk még a bizottság véleményét is a vita végén. A következő hozzászólónk Rísz kollega lesz. Merci, Monsieur le Président. Le COVID-19. Köszönöm szépen. Elnök úr, hát a COVID-19 sok mindent feltár, de azért az emberi természet legjobb uh, tulajdonságait is bemutatja. Soha nem tudunk eléggé köszönetet mondani a gyógyítóknak és látszik a szolidaritás szerte Európában, a vállalkozók, akik átalakítják a gépsoraikat, a kis emberek, akik védő maszkokat varnak anyagból, és ezek a példamutató állampolgárok mutatnak nekünk is példát, és mi elgondolkozunk, hogy vajon eleget tesz-e Európa. A gazdasági téren már mindenki elmondta ezt, hogy igen, a stabilitási paktum, állami támogatás, az összes tabu megszűnt, többet kér most mindenki, és azt, hogy új támogatás legyen a koronakötvények, és így tovább, pontosan azért, hogy ennek a válságnak a romjain újjáépítést lehessen kezdeni. És nem lehet a végtelenségig elbújni a szerződés korlátai mögött. Át kell gondolni, hogy mit teszünk. A CDC az elő a felkészülésért mit tesz a bizottság miért nem aktiválta a humanitárius segítségnyújtást itt Európában, hogy Madridban, Bergamóban, Mulúzban segítsenek a kórházakon, a polgári védelem és így tovább. Megvannak az eszközök, de a bátorság hiányzott eddig, és kérem elnök úr hagyja, hogy befejezzem. Én az előző generációról szeretnék beszélni, akik a legsúlyosabb árat fizetik. Minden harmadik áldozat idős, az én hazámban, Belgiumban minden második. Von der Leyen asszonynak akartam ezt mondani, de még nincs ott. De ha a szeniorokat arra ítéljük, hogy még hosszú hónapokig egyedül, izoláltan éljenek, nem a megoldás. A látogatókat be kell engedni, mert eh, tudjuk, hogy a szomorúságtól, az egyedülléttől is meghalnak, ugyanúgy, mint a betegségtől és az európolitika elfeledkezik róluk, sürgős, hogy kezet nyújtsunk feléjük. Köszönöm. Köszönöm szépen Riz kollégának. Két és fél percre Döman képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, az Európai Unió kudarcot vallott, amikor januárban azt hallottuk, hogy egy veszélyes vírus tört ki Kínában, akkor semmilyen intézkedés nem történt, nem tettek semmit a Kínából érkező légiközlekedéssel szemben, nem volt elegendő védőfelszerelés, raktáron nyitva voltak a Schengeni határok egészen március 18-áig. Nem tettek semmit annak érdekében, hogy felfüggesszék a gazdasági kapcsolatokat, nem tudtak nyomást gyakorolni Kínában arra, hogy lezárják az állat piacokat, és nem tudjuk azt is, hogy onnan származik ez a vírus. Az EU